So good morning, everybody. Let us start. We already start a little later than usually. I would also like to wish you... Boldog új évet kívánok, jó reggelt mindannyiuknak. Ez az első ülésünk. Első napi rendi pontként fogadjuk el a napi rendet. kérem, hogy értesítsük a titkárságot, kollégáimat is arra kérem. Tehát a napirend elfogadása az első napirendi pont, és Veronik de Kaiser azt kérte, hogy ha lehet, akkor tegyük őt át holnapra, Tunézia, illetve Egyiptom frissebb helyzetével kapcsolatban. A dél-szudáni választást megfigyelő missziót követően, mert ő ezen vett részt, és akkor részt tudna ő is venni. Ezt az LKS elfogadta. Önök is egyetértenek, akkor így járunk el. Elfogadtuk ezzel a napi rendet? Rendben. Következik a de- szeptember és december ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Nyilván alaposan áttanulmányozták a jegyzőkönyveket, amennyiben nincs kiegészítési javaslatuk, akkor az elnöki közleményekre térek rá a decemberi, illetve a januári ülések nyomán szeretnék visszatérni a sürgőséggel elfogadott állásfoglalásokra. Decemberben merült fel, és ma ismét rendkívül aktuális. Egy állásfoglalást fogadtunk el a Közép-Afrikai Köztársaságról, és tudják, hogy e héten, illetve múlt héten volt a csúcs az EU közép Afrikai Köztársaságnak nyújtandó katonai segítségnyújtás témájában. Tehát már ezt is figyelembe tudjuk venni az állásfoglalásban, amelyben természetesen elítéljük a tömeges emberi jogsértéseket, és bíráljuk, illetve kiemeljük, hogy a legnagyobb kihívás a törvényes rende teljes összeomlása. Továbbá azt is kielemezzük, hogy a fegyveres konfliktus erősen érdekelté teszi a fegyveres csoportokat és a bűnözői hálózatokat, mert ezeket a csoportokat nagyon nagy mértékben finanszírozza a konfliktus. Ebben az állásfoglalásban felhívjuk arra a figyelmet, hogy megfelelő afrikai biztonságot garantáló kapacitást kell kiépítenünk. Azután Kína szerepelt a terítéken decemberben a szerv kereskedelem témájában. Kínát arra szólítottuk fel, hogy a fogvatartottak szerveinek az eltávolítását a falankunkról szólván konkrétan azonnal fejezze be. Aztán állásfoglalást fogadtunk el Sri Lankával kapcsolatban. Az első választásokat üdvözöltük az északi tartományban, amelyet elsőprő többséggel a szövetség párt nyert. Aggályunknak adtunk hangot a, az erős katonai jelenlét kapcsán a korábbi konfliktus által érintett területeken. Továbbá az emberi jogi aktivistákra, illetve újságírókra nehezedő nyomást bíráltuk, amennyiben beszámolnának a helyzetről. Aztán az emberi jogsértéseket illetve a humanitárius jog megsértéseinek az állítólagos eseteit eh, vetettük fel, és kértük, hogy ezeket vizsgálják ki. Sri Lankán rendkívül vitatottan helyzet, a Genfi emberi jogi eh, ENSZ tanácskozás hátterében. Az ENSZ megközelítését is bíráljuk annyiban, hogy nehéz helyzetben vannak, a tamértiglisek harcainak az elbírálása tekintetében, illetve hogy végül hogy alakult a helyzet. Aztán az LMBTI eh, személyek elnyomását ítéltük el. 78 országot érintenek ezek az elnyomó jogszabályok, és jeleztük, hogy nem régében Nigériában elfogadták az azonos neműek házasságának a tilalmáról szóló jogszabályt, amely a saját alkotmányuknak is ellentmond. Azután sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el Banglades kapcsán, bíráltuk a politikai pártok megállapodásának a hiányát. Nem sikerült ugyanis megállapodniuk egy befogadó típusú választási szabályozásról, és ez vezetett az erőszak cselekményekhez a kampány során. Azután Banglades halálbüntetése kapcsán kiemeltük, hogy ez egyre több embert érint. 152 katonát ítéltek halálra az utóbbi időben, 2009-es eseményekre tekintette. Azután sürgősséggel megvitattuk az emberi jogi aktivisták helyzetét Kambodzsában és Laosban. Kambodzsát tekintve azt bíráltuk, hogy meggyilkolták, illetve aránytalan erőszakot alkalmaztak a textilipari munkavállalókkal szemben, amikor az utcára vonultak a minimálbért követelve. Öt embert öltek meg, és számos sérült is volt. Aztán a textilipari átláthatóság kezdeményezést üdvözöltük, és reményünknek adtunk hangot, hogy a jövőben a konfliktusok kevesebb erőszakkal is rendezhetők lesznek. Laoszt tekintve korábban foglalkoztunk sürgőséggel, Szombatszonfon eltűnésével, aki emberi jogi aktivista, illetve környezetvédelmi aktivista, 2012-ben tűnt el és az ASEAN delegáció ott járt, illetve a GUE is küldött egy delegációt. Ugyanaz a válasz érkezik, a kormány azt állítja, hogy folyamatosan vizsgálja az ügyet, de nem ismeretes a holléte. A részleteket közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy még a biztonsági kamerák, illetve a térfigyelő kamerák utca felvételeit sem engedik megtekinteni a családnak. Dél-Szudán kapcsán sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el, ez később a mai nap napi rendjén is szerepel. Aztán röviden az EU civil szervezeti fórumon vettem részt, Brüsszelben főként azok a civil szervezetek képviseltették ott magukat, amelyek anyagi támogatásban részesülnek az EU részéről. A fő téma a büntetlenség elleni küzdelem, illetve a gazdasági és a szociális jogok érvényesítése. És arról beszéltünk, hogy a következő évben, ami már idén, 2014, az igazságügyi terület, elmondtuk, hogy egy kiemelt vita terület lesz. És úgy gondoljuk, hogy az igazságügyi vonatkozásai az emberi jogi tevékenységeknek valóban megérdemlik azt a figyelmet, amelyet nekik szentelünk majd. Aztán egy kis hírben beszámolnék arról, hogy Szaudarámiában hogy alakult a látogatás. Az egyik igény arra vonatkozott, hogy a jövőbeni riádi delegáció részt vehessen az emberi jogi aktivistáknak a tárgyalásain. Az igazságügyi miniszter azt mondta, miért nem, az imám viszont keményebben fogalmazott, azt mondta, hogy az EU delegáció az emberi jogi aktivisták közül Fusanál al-Harbi perén vehetett részt az állampolgári jogok szövetsége aktivistájáról van szó. Ezt jó előzménynek tekintjük, és reméljük, hogy folytatódik majd az indonéz nagykövettel. Tartottunk egy megbeszélést, illetve erről holnap is szó lesz majd Nyugat-Pápua meghallgatása kapcsán, és az utóbbi jogalkotási ciklusban azt hallottuk, hogy az indonéz, illetve az Európai Parlament képviselőknek az együttműködése javul. Aztán a szerb nagykövettel tartottunk egy egyeztetést az ott tett látogatásunk nyomán. A bővített bűrő is részt vett Tőkés úrre tekintek, mert a DROA egyik utolsó ülésén felvettük Szerbiát és a következő napi rendi pontok közé, hogy megvizsgáljuk, hogy hogy alakult ott közben a helyzet. A szerb nagykövettel felvetettük az igazságügyi, illetve bírói szervezet működésével kapcsolatos aggályunkat. Mert akkor, amikor ott jártunk, akkor nem volt ránk ideje az igazságügyi miniszternek. Aztán találkozunk, tartottunk a tajvani nagykövettel, aki elmondta, hogy az emberi jogi tanácsnak nem tagjai, ugyan ennek ellenére az emberi jogi nemzetközi egyezményeket, illetve az állampolgári, a gazdasági, szociális, kulturális jogokról szóló egyezményeket aláírták illetve a tajvani kivégzések kapcsán hangsúlyozta, hogy a kormány csökkentette a bűncselekmények számát a, ott, ahol kötelező kiszabni a halálbüntetést. Ez pozitív fejlemény. Újabb pozitívum, hogy Taiwan a hadbírósági eljárást is korszerűsítette, tehát minden katona békeidőben polgári bíróság előtt felel a tetteért, és ezt üdvözlendőnek tartjuk. Aztán a Szaharov díj nyertesei kapcsán riasztó híreket kaptunk, letartóztatták Kubában a hölgyek fehérben tagjait, illetve Raza Saituni, szíriai Szaharov díjasunkat elrabolták. Mindkét ügyben megkerestük Catherine Ashton-t, főképviselőnket, arra kérve, hogy tegye meg mindent az érdekükben. Végül meg kell mondjam, hogy aggasztónak tartom, hogy Kínában letartóztatták az újgur tartományban Ilem Toti professzort, aki egyetemi tanár, közgazdaságtant tanít a Pekingi Egyetemen, és ismert kisebbségügyi szóvivő. Számos alkalommal bírálta a kormány csingen tartományban alkalmazott kemény politikáját. Ezért elítélték, őrizetbe vették január 15-én, de konkrét vádak nem hangzottak el ellene. Nyomon fogjuk követni az ügyét. Rendben, nos ezek után ennyi lett volna az elnöki jegyzeteimben. A közlemények végére értem, és ami a napirendet illeti, úgy tűnik túl gyorsan haladok. Általában azzal bírálnak, hogy túl lassan beszélek, és mindenkit untatok. Sikerült belehúznom, úgy látom. Kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni valamihez, mert a következő ügy, de Kaiser asszony jelentése, amely tízkor kezdődik. Tehát az utolsó napi rendi pontunkkal kapcsolatban az egyebek között kívánnak-e valamit hozzáfűzni, megemlíteni, de misznek ezt úr. Köszönöm szépen, ha már maradt egy üres negyed óránk, mindenki nagy örömére. Megragadnám tehát az alkalmat, kihasználva ezt a üres járatot, hogy egy-két aktuális témáról beszéljünk, ha már így ilyen szépen összegyűltünk Gondolok itt Ukrajnára és Kijevre, ahol ma reggel olyan beszámolókat hallottunk, hogy két embert is megölt. Két ember is életét vesztette a rendőri beavatkozás nyomán. Az elmúlt hónapokban békés tüntetők ezrei vonultak az utcákra, magam is ott jártam, és azt láttam a saját szememmel, hogy békés, valóban békés tüntetőkről van szó. A társadalmi megmozdulásról, civil megmozdulásról van szó, még egyszer mondom, teljesen békésen tették mindezt. Ukrajna egyre inkább egy diktatúra látszatát kelti, ahol emberi jogokat lábbal típornak a tüntetőket egyszerűen le lehet lőni az utcán. Ez azt hiszem túlmegy azon, amit bárki bárhol elfogadhatna. Ez, ez erre nincs magyarázat. Évek óta beszélünk Ukrajna kérdéséről, a társulás lehetőségéről, egy társulási megállapodás lehetőségéről. Elképesztőnek tartom, hogy idáig fajultak a dolgok, hogy a rendőri brutalitás, a rendőri erőszak a békés tüntetőkkel szemben is egész idáig terjedhet. Szerintem ez e, e, egyszerűen elképesztő és tarthatatlan. Rengeteget jártam Ukrajnában, jól ismerem az országot, tudom, hogy az, az ukránok többsége Európa felé próbál fordulni, és nem várnak ők sem másra, mint hogy az emberi jogaikat tartsák tiszteletben. Éppen ezért úgy érzem, hogy figyelemmel kell követni az ukrajnai, a kievi eseményeket. Köszönöm, kollega. Gondolom a külszolgálat figyelmét sem kerüli el mindaz, ami Kijevben történik, és látom, hogy bólogatnak. Tőkis úr? Igen, elnök asszony köszönjük a beszámolóját. én is csatlakozom az előttem szólóhoz az ukrajnai helyzet súlyosságára való tekintettel de emellett egy másik kérdést akarok megemlteni a szerbiai alkotmánybróság legutóbbi döntését majd kérem hogy a bővtett elnökségnek a napirendjén foglalkozzunk vele most csak fel akarom hvni a figyelmet hogy, úgy ahogy ukrajnában nem olyan súlyos de szerbiában is gondok vannak és ezekkel foglalkoznunk kell kisebbségi kérdésekkel. Köszönöm képviselő úr. A Montreux konferenciát előkészítése folyik, ahol is politikai megoldásokat eh, próbálunk majd találni a szíriai konfliktusra. Egy prominens beszámolóban azt olvashatjuk, hogy a szír kormány szisztematikusan kínozza az ellenzéki vezetőket, a civileket. Természetesen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ez valóban egy független beszámoló. Az Emberjogi Bizottság mindig is azt kérte, azt követelte, hogy egy ENSZ bizottság álljon fel, és vizsgálja meg eh, a, a valódi helyzetet, az ő, eh, ennek eh, a vizsgáló a, a beszámolóit is természetesen figyelembe veszük majd a svájci Montreux konferencián. Jó, hát eh, ha ennyi volt mindenkinek a mondani valója, akkor megvárjuk, amíg Veronique de Kaiser méltóztatik megérkezni. So now we come to our point, uh, to the report on eradication of torture in the world. Valóban elérkeztünk a Dekaiser jelentéshez, a kínzás felszámolása a világon, ami egyébként a DROE szakbizottság utolsó jelentése ebben a parlamenti ciklusban. Előadunk Veronik de Kaiser. 164 módosító indítvány érkezett egy jelentéshez, amelyek mindenki megkapott a saját nyelvén, a fordítások elkészültek, a véleménytervezetet készített ehhez a szomszédban ülésező Nőjogi Bizottság, illetve a Fejlesztéspolitikai Bizottság. A DEVE tegnap szavazott saját véleményéről a FEM holnap teszi ezt meg. <clears throat> Ez a témához kapcsolódóan el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Parlament a közelmúltban kapta meg az Európai Bizottság formális javaslatát a kínzó eszközökkel kapcsolatos eh, rendelet Egy 2010-es kérésünk volt ez, hogy eh, dolgozzuk át ezt a rendeletet egy szakértői csoport véleménye alapján. Ennek a javaslatnak a célja az, hogy kereskedelmi korlátozásokat eh, vezessünk be a kínzó eszközök tekintetében. Ez egyébként az AFET szakbizottság eh, hatásköréhez tartozó téma. Elsőként természetesen De asszonyt hallgatjuk meg, ezt követően Donskis, Márka és Gál Kinga következnek. Gondolom Gál Kinga visszajön. Tánok úr és Verzsi asszony egyelőre még nem tisztelnek meg bennünket jelenlétükkel, de talán majd ők is eh, megjelennek. Veronik parancsolja. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon elnézést kérek, hogy megvárakoztattam önöket. Az Áfetnél eh, jártam ma reggel, úgyhogy ezért is eh, csúsztam meg egy kicsit. Volt már alkalmunk közösen megvitatni ezeket a célkitűzéseket, amelyek a jelentésben szerepelnek, illetve azzal összefüggenek. Tehát körvonalazódott a tevékenységünknek a kerete. Ahogy elhangzott, 164 módosító indítvány érkezett, néhány szóban kiemelném ezeknek a lényegét. Nem arról van szó ezúttal, hogy a jelentésben új dolgokat találnánk ki, hanem inkább a meglévő nemzetközi jogi keretek között szeretnénk érvényesíteni az elképzeléseinket a kínzás felszámolása érdekében, illetve az a célunk, hogy minél többen írják alá a kínzás elleni ENSZ egyezményt, illetve a fakultatív jegyzőkönyvét nem mondhatjuk igazán, hogy visszaszorulóban lenne a kínzás világszerte, különösen, hogyha tegnap esti új fejleményekre gondolunk. Elképesztő új jelentés jelent meg arról, hogy Szíriában hogyan kínozzák a fogvatartottakat. Ez ma éjjel látott napvilágot, tehát rendkívül terhelő a rezsimre nézve, és ezt figyelembe kell venni, még akkor is, hogyha itt a katari finanszírozás is felmerül, illetve egy nemzetközi vizsgálat még nem történt meg ebben a kérdésben, de tekintetbe kell vennünk, hogy nem, hogy visszaszorulna, inkább feljövőben van a kínzás. Tehát az unió feladata, hogy minden lehetőséget megragadva, minden eszközzel küzdjön a harmadik országok együttműködése kapcsán és a kínzás felszámolásáért. Tehát ott, ahol még nem érták alá a fakultatív jegyzőkönyvet, ott sok tennivalónk van Belgiumban, a hazámban is például. Tehát ezt szerettem volna hangsúlyozni. Az első része a jelentésnek azt veszi gorcső alá, hogy mik a lehetőségeink, mit érhet el az Unió, milyen kiegészítő missziókat indíthatunk a harmadik országokban hogyan képviselheti magát és az elképzeléseit az Unió. E tekintetben azt kérjük, hogy az 1236-os rendeletnek kell érvényt szereznünk, amely a tanács részéről a kínzás során használható, illetve kínzásra szolgáló eszközöknek a kereskedelmi tilalmáról szól. Mindenképpen szeretnénk, hogyha az új eszköz érvényre juthatna, hogyha sikerülne gyakorlatban érvényesíteni, hogy az unió céljait elősegítsük ezzel. Aztán ez egy olyan kérdéskör, amely számomra rendkívül fontos, illetve többször is előkerült mert A kínzó eszközök kereskedelmének a betiltása, illetve a gyermekek megalázását szolgáló eszközök kereskedelmének a tilalma szintén nagyon fontos. Gondolok itt a gyerek katonákra, illetve a büntetés végrehajtási intézetekben fogvatartott gyermekek, kiskorúaknak a kínzására, zaklatására, akik gyakran öngyilkosok lesznek, a lelki teher miatt, illetve az interneten folyamatosan napvilágra látnak ezzel kapcsolatos információk. És a legkiszolgáltatottabbak esnek áldozatul. Nem csak börtönökben ezeknek a visszaéléseknek. Beszélt a parlament már, illetve itt a parlamentben szót ejtettünk a szíriai gyerekkatonákról, a szíriai kiskorú fogvatartottakról. Tehát bizonyosak lehetünk benne, hogy a probléma létezik, biztosra vehetjük azt is, hogy a BV intézetekben fogvatartottak között is vannak gyermekek, kiskorúak, tehát nagyon komolyan érintettek a megalázásban, a visszaélésekben a gyermekek. Tehát az ügyüket fel kell karolni. Nem is tudjuk, hogy milyen kiterjedésű ez a probléma. Most a 21. században a gyermekek sérelmére. A harmadik országok kapcsán csak nagy vonalakban megfogalmazza a jelentés a különböző uniós misszióknak a lehetőségeit, és hogy milyen feladatokkal kellene a missziókat megbízni. A cél az, hogy a tudomásunkra jutott kínzás esetének a visszaszorítását el tudják érni, és általánosságban, amikor az Unió látogatást tesz a harmadik országokba, akkor egy olyan gyakorlati útmutatót kellene, hogy átadjunk, bemutassunk, amely a börtönökben fogva tartottaknak a bánásmódját fejleszti. És figyeljünk arra oda, hogy a büntetés végrehajtásban nagyon súlyos problémák léteznek, de ne roncsunk ajtóstól a házba, és azt is tekintetbe kell venni, hogy ha túl meredek kérésekkel állunk elő, akkor lehet, hogy kevesebbet érünk el, mint hogyha fokozatosan adjuk elő az igényeinket. Minden esetre varázsolni nem tudunk, de a cél az, hogy következetesen dolgozunk a célok eléréséért. Mindezt hitelesen és az unió politikájával, külpolitikájával teljes összhangban. Az ENSZ kínzás elleni egyezményének a fakultatív jegyzőkönyvét írják alá azok, akik még eddig nem írták alá, aztán a kínzás áldozatainak a védelmi rehabilitációját is el kell érnünk. Aztán az említett 1236 per 2005-ös meg kell, hogy érvényt szerezünk a gyakorlatban. Nézzük akkor, hogy miről szólnak a módosító indítványok. Nagyjából elmondhatom, összegezve őket, hogy kiegészítik a jelentést, illetve javítják a szöveget. Ez egy korlátozott terjedelmi, néhány oldalas eh, jelentés, és eh, magam is mintegy 40 módosítóval igyekszem hozzájárulni saját szavaimnak a minőségéhez. A helyhiány miatt erre korlátozott a lehetőség. És a kollégák módosítói részben a kínzóeszközökre vonatkoznak, aztán a BV intézményekben tett látogatásokat érintik, aztán a kiszolgáltatott csoportok, a nők, illetve a művészek, az emberi jogi aktivisták, az etnikai kisebbségek, aztán a kitoloncolás, illetve a visszafordítások esetét szeretnék, hogyha részletesebben tárgyalná a jelentés. A nyomonkövetés, az áldozatok helyzete, a tájékoztatás, az uniós delegációk részére harmadik országokban, aztán az internet és a gyermekek összefüggését taglalnak. Tenok úr módosítója szól erről. Aztán a kormányzati eszközök monitorozása a gyermekek helyzete kapcsán, és a kínzás terén az unió hathatósabb fellépése, a halálbüntetés eltörlése, ellenezzük a halálbüntetést, de a harmadik országok egy részében, ott, ahol nem sikerült elérnünk eredményt, addig, amíg várjuk, hogy eltöröljék a halálbüntetést, azért foglalkozzunk a elsőre kisebb horderejének tűnő kínzások eseteivel, illetve a fogvatartottak helyzetével. A monitorozás is ezt szolgálja. Tehát megfelelően kategorizálom ezeket a módosító indítványokat. Emelik a jelentés színvonalát általánosságban. Van jó néhány olyan módosító indítvány, amely mellé plusz jelet tettem. A munka jelenleg olyan fázisban tart, hogy ha nem teremtek rendet, akkor ellenőrizhetetlenné válik a komplexitás. Tehát struktúrálni kell a témakörökön belül, koherens szerkezetbe kell rendezni ezeket a módosító indítványokat. A döntő többségükről azt mondhatom, hogy üdvözlendőnek tartom őket, hiszen mélyítik a szöveget, tartalmasabbá teszik, és hatékonyabbá, eredményesebbé tehetik a végrehajtást. Aztán maradtak még fogas kérdések, amelyek ügyében döntést kell hozni. Például vannak olyan kérdések, amelyek sokkal vonzóbbak a média, illetve a sajtó számára. Időnként a civil szervezetek számára is. Sokszor hangsúlyozzák, hogy ne mutogassunk újjal egyes konkrét országokra. De ugyanakkor ez egy Pandora szelencéje. Véleményem szerint ez semmit nem tesz hozzá az unió munkának a színvonalához ebben a témakörben. Mert hogyha rákérdeznek arra, hogy egy konkrét országban folyik-e kínzás, akkor azt mondom, hogy igen, de hogyha például az a következő kérdés, hogy mi a helyzet az izraeli hadsereggel, hogyan bánik Izrael a katonáival, a gyerekekkel, akkor látható, hogy ez már bevisz bennünket az erdőbe. Tehát a konkrét országok kiemelése nem nagyon vált be idáig. Kínában például nagyon komoly kínzások történnek, de meglehetősen népes a kínzást alkalmazó országoknak a száma. Hogy mondjuk ne említsem a, a CIA-t. többször szerepel már, illetve korábban is felmerült a Guantanamo-i támaszpontnak a bezárása. Ez egy régi-régi ígéret, máig nem valósult meg Obama részéről. És ennek most már érvényt kéne szerezni. Tehát ezek a témakörök fogalmazódnak meg a jelentésben. Rengeteg releváns módosító indítvány vár feldolgozásra és érkezhetnek még később is a szíriai fejlemények miatt további módosítók. Tehát úgy gondolom, hogy helyesebb lenne és hatékonyabb a jelentés érdekében megfelelő keretbe rendezni ezeket. Különböző eszközöket, mutatószámokat, mérő, összehasonlító módszertant kellene kialakítani. Tehát egyes ügyeket nagyon részletesen, pontosan fel kell dolgozni, és aztán visszatérni az érintett országba, hogy a legutóbb feltárt kínzási esetek ügyében mi történt, merre haladtatok. És mindezt a legfrissebb információk fényében kell elvégeznünk, ebben a munkában az országok megnevezése is szerepelhet, de nem ez a súlypont, és nem szabad elfelejtenünk a fogvatartottak kínzásának a kérdéskörét az emberi jogsérelmek témakörén belül. Tehát ennyit szerettem volna előadóként elmondani a jelentésemről. Ez az álláspontom, és a parlament többségének a támogatását, és úgy gondolom, hogy élvezem, illetve az albizottságunk többségének a támogatását szintén. Szeretném, hogyha a legnagyobb egyetértésben tudnánk a plenárison elfogadni majd. És ne azon vitatkozunk majd a plenárison, hogy melyik legyen az a konkrét ország, amelyet ki kell hagynunk. Úgy szoktam fogalmazni, hogy egyes országok neve a nyelvem hegyén van, de mégsem mondom őket ki. Tehát itt most nem azt szeretnénk, hogyha a jelentésben végig ragoznánk egy sor országot. Európa sem igazán e, hótiszta e tekintetben, tehát itt lenne az ideje, hogy a magunk portá előtt is söprögessünk egy kicsit. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Köszönöm szépen. Gálkinga az EPP részéről, majd a következő felszólalók jönnek. Köszönöm mhm. szépen, elnök asszony! Mint ahogyan már a korábbi vita során is kifejtettük ezeket az érveket, de Kaiser asszony által készített jelentéstervezetet nagyon jónak tartom, nagyon aktuális ez a téma, Abból is látszik, hogy mennyire érdeklődnek a kollégák, hiszen a bizottság részéről nagyon sok módosító indítvány készült. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy sok minden szerepel már ebben a szövegben, Hovitúrral együtt dolgoztak ezen. Úgy gondolom, hogy nagyon sok jó és elfogadható módosító van. Összességében nagyon jó lesz végső soron ez a jelentés, és támogatni tudjuk a módosítók többségét. Persze sok az átfedés. Úgy gondolom, hogy van eh, szükség kompromisszumos módosítókra, de az is természetes, hogy bizonyos módosítók eh, másként is talán enyhébben is megfogalmazódhattak volna. Ezen a ponton is szeretnék kompromisszumokat javasolni. Vannak olyanok is, amelyeket az EPP nem tud elfogadni, összességében azonban azt tudom mondani, hogy ezekkel a módosítókkal bizonyos vagyok abban, hogy nagyon színvonalas lesz ez a jelentés. De Kaiser asszony beszélt arról, hogy a gyerekekkel kapcsolatos témát hogyan kellene kezelni, a kérdésem azzal kapcsolatos, hogy a, az internet pooling kérdése mennyire esik a kínzás kategóriájába, de gondolom az árnyék jelentéstevők majd szót ejtenek erről. Veronikkal egyetértek azzal kapcsolatosan is, hogy most nem az a célunk, hogy pelengére állítsunk bizonyos országokat, hogyha valamelyiket ki kellene emelni, akkor azt talán észak lehetne ebben az összefüggésben. Minden esetre egyetértek az álláspontjával a tekintetben, hogy ne emeljünk ki bizonyos országokat. Az eddigiekben is mindig így jártunk el, nem neveztünk meg név szerint országokat, Ennyit szerettem volna elmondani, és bizonyos vagyok abban, hogy megtaláljuk a kompromisszumokat. Köszönöm szépen, Tonszki úr. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Nagyon fontos és nagyon színvonalas ez a jelentés. Egy nagyon nehéz téma, nem általában a téma miatt, hiszen egyetértünk, hogy a kínzást eh, fel kell számolni, és ez az EU számára fontos prioritás. Azért nehéz ez, mert eh, nagyon nehéz választ adni ezekre a kérdésekre. Több módosítót benyújtottam, amely rám világít bizonyos kérdésekre, amelyeket nem említ az előadó jelentésben. Az 50. módosítóra hívnám fel a figyelmüket, az emberi jogi jogvédőkre hívja fel a figyelmet, hiszen ők nagyon sokat küzdenek az emberi jogokért, a demokráciáért, és nagyon sokat szenvednek emiatt. Kockáztatják az életüket és a családjuk jólétét úgy gondolom kollégáimmal együtt, hogy az európai tisztviselők mind a terepen, mind pedig a magas szintű tárgyalásokon következetesen fel kell, hogy vessék e, ezeknek a jogvédőknek a nevét és esetét, akiket akár most is börtönökben kínoznak, és, akik, és mindent meg kell tennünk azért, hogy szavatoljuk a biztonságukat. A civil társadalmat támogatni kell, amikor a képviselői megpróbálják megfigyelés venni a tárgyalásokat, vagy meglátogatni a rabokat a börtönben. Másrészt a rehabilitációs központok finanszírozását zökkenőmentesen kell biztosítani. Mind az EIDHR keretében, mind pedig más összefüggésekben. A harmadik országok szerkezetei nem tudják feltétlenül kellő súlya kezelni a kínzás áldozatainak a problémáját. A rehabilitációs központokat általában az Európai Unió finanszírozza. A gazdasági válság nem szabad, hogy indok legyen arra, hogy elfeledkezzünk a politikai foglyokról. Megemlítettük, hogy a kínzásnak van fizikai és pszichológiai formája is, és a pszichológiai kínzásra sok példa volt, amikor az aktivistákat pszichiátriai intézetekbe zárták, és a magam részéről hozzátenném, hogy olyas valakiként, aki a volt Szovjetunióban nőttem fel, én is tudom, hogy gyakran elmegyógyintézetbe zártak olyan embereket, akik ellenzékiek voltak. Remélem, hogy tudják a módosítáimat támogatni és remélem, hogy hozzájárulnak majd a kiváló jelentés színvonalának további emeléséhez. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ön egy nagyon fontos kérdést említett a pszichiátriával való visszaélés kapcsán. Ezzel kapcsolatosan készül most egy tanulmány. Megvizsgálandó azt, hogy hogyan használták ezt a volt szovjet köztársaságokban. Nagyon nyugtalanító jelentéseket kapunk Oroszországból és más poszt-szovjet országokból, hogy a, az elmegyógyintézeteket megfélemlítésre vagy kínzásra használják. Demis Maka úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Dekázer asszonynak munkájáért. Van egy dolog, amit meg kell említenem. Úgy gondolom, hogy ezen a ponton a frakciók véleménye megoszlik majd. Beszélek most a jelentés témájáról, hatájáról. Elégedettek vagyunk azokkal a módosítókkal, amelyek pontosítják a kínzás fogalmát és az emberi jogi jogszabályokra és normákra hivatkoznak, világosan meg kell határozni ezt a fogalmat, hiszen vannak olyan cselekmények, amelyeket azért követnek el, hogy kínzással fenyegessenek, akár hivatalos minőségükben és a tisztviselők. Az ENSZ kínzás elleni egyezményre kell itt hivatkozni, Szerintem ez jó elképzelés volna, hogy építsük be ezt a definíciót a szövegbe. Az a benyomásom, hogy a jelentést egy kicsit pontosítani kellene, különösen a fogalom meghatározásokat, elsősorban a gyermekekkel kapcsolatosan. Bevezetőjében de Kaiser asszony is beszélt erről a témáról, és elmondta, hogy a gyermekek kínzása a legelfogadhatatlanabb jelenség. A jelentés szól erről is, de nem eléggé egyértelműen véleményem szerint. Aki nem szakértője a témának, számára félrevezető lehet ez. Tehát a kínzásnak a pontos definícióját szeretnénk elhelyezni a jelentésben, illetve a közösségi oldalakon tett fenyegetések valóban fontos téma, de nem a kínzáshoz kapcsolódik feltétlenül. A gyermekek elleni erőszak elleni fellépés is nagyon fontos olyas valami, ami ellen fel kell lépnünk, de nem feltétlenül a kínzás keretében, hiszen ezt nem feltétlenül az államok vagy állami intézmények követik el. Az a frakciónk álláspontja, hogy többször kellene hivatkozni a nemzetközi dokumentumokra és testületekre, akár az, a Genfi Egyezményre, a Nemzetközi Bíróságra. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy a, a nemzetközi jogi keretekre hivatkozzunk. Ami pedig a jelentés felépítését illeti, úgy gondolom, hogy jó elképzelés volna, hogyha pozitív felütéssel kezdődne. Fontos leszögezni azt a tényt, hogy van ennek társadalmi kontextusa is, és vannak egyének, akik kívánnak lépni a kínzással szemben. Az Európai Uniónak van egyfajta intézményes álláspontja és felelőssége. Meg kell határoznunk, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez, és ezt világosan meg kell tenni. Az EU kapott már ezzel kapcsolatosan bírálatot, talán nem teszünk meg mindent, amit meg kellene tennünk, ez egyébként tükröződik a módosítókban is. Ebből is az elő hogy talán többet is lehetne tenni, az akciótervel kapcsolatos irányelveket jobban végre kellene hajtani, és értékelni is kellene ezt a végrehajtást. A jelentés hivatkozik a vonatkozó rendeletre is, a kínzás eszközeivel kapcsolatos kereskedelemről szól ez a rendelet, ezen a területen is be kell zárni a kiskapukat, és szólni kell a fogvatartás körülményeiről is, akár az Európai Unión belül is. Vannak titkos fogvatartási központok, börtönök, beszélhetünk akár a Guantanamo Bay-ről is, a terrorizmus elleni harc is olyas valami, amit meg kell itt említeni, az vonatkozó intézkedéseket nemzeti szinten hajtják végre. Nem szabad pozitívabb képet festenünk magunkról, mint a valóság. Többet kell tennünk, lehet még az erőfeszítéseinket javítani. A delegációinknak tudatában kell lenniük, hogy mit tehetnek a harmadik országokban a kínzás ellen. Az egyes tagállamok és többet kell, hogy tegyenek a kínzás áldozatainak jogait érvényesítendő. A tagállamoknak erre garanciát kell adniuk, hogy érvényes jogi eszközök vannak az áldozatok védelmére. Európai vállalatokat is bíráltak azért, hogy támogatják a kínzás elkövetőit azzal, hogy az eszközöket szállítják számukra. Ezt a tényezőt ki kellene emelni ebben a jelentésben, szigorúan kellene ezt szabályozni, sok mindent kellene tenni az olyan helyszínekkel kapcsolatosan, ahol eh, tudomásunk szerint kínzást végeznek, eh, ezeket ki kellene vizsgálni. Úgy gondolom, hogy a frakciók mindegyike hozzájárul majd a saját véleményével, módosítóival ahhoz, hogy ez a jelentés még kiválóbb legyen. Az árnyék előadókkal szerintem még tovább tudjuk fejleszteni ezt a kiváló jelentést. Köszönjük szépen! További előadókat nem látok. A vélemény eh, készítői a FEM és a Dever sincsenek jelen, gondolom figyelembe veszik majd az ő véleményüket az Emberi Jogok és Demokrácia Igazgatóság képviseletében. Itt van közöttünk egy szakember és De Kaiser asszony. De végén. No, no, no, we are. And also I have to say, Veronique, you didn't. Veronique, és nem késtél egyébként. Mi fejeztük be korábban az előző napi rendi pontot. Szeri úr. Is working, yeah. Uh, well, good morning, thank you. Jó reggelt! Köszönöm elnök asszony, hogy megkapoltam a szót. Rengeteg hozzáfűzni valunk nincsen. Az elejétől fogva figyelemmel követjük természetesen ezt a jelentést. Uh, továbbra is ezt uh, tervezzük, és azt várjuk, hogy uh, elfogadásra kerüljön. Ez a jelentés igazán más nem is tudok hozzáfűzni. Azt említette, hogy figyelemmel követik a vitát. Hogyha valaki a kínzás ellen harcol, akkor igenis releváns az, hogy, a nem, hogy, ne, hogy a nem, ne legyünk szenzáció hajhászok. Persze a kínzást eh, el kell törölni, ellene harcolni kell, de igazából azt kellene megvizsgálnunk, hogy a végrehajtásban hol vagyunk elmaradásban. Az EU munkájához is hozzájárulhat a, a globális szinten, ha, hiszen globális szinten kell valamit tennünk a kínzás ellen. a a halálbüntetés, illetve a, a, a kivégzésekhez szükséges szerek kérdése is felmerült. Ohio-ban például kivégeztek egy amerikai szérummal, amelyet csak állatokon eh, teszteltek és korábban már elhangzott, hogy ezt természetesen nem szabad megengedni. Tíz percig szenvedett a szerencsétlen, amíg a kivégzés eredménye járt. Az Európai Unióban mi a felelősségünk? Propofol ex portőrre nyomást gyakoroltak a civil szervezetek, mi is egyébként ez a cég most már. Propofolt nem ad el Amerikában kivégzési célokra. És relevánsnak tartom azt is, hogy elmondjuk, hogy ez óriási siker az Európai Unió számára, hogy és hogy amikor egy átalakították a, a, a forgalomba hozatal e, rendszerét annak érdekében, way is to continue to that they get rid of the death penalty. Szerintem ebben az esetben ez, ez nagyon hasznos módja annak, hogy a halál büntetést eltöröljük egyszer mindenkorra. Túl sok országot nem akar pellengére állítani a jelentésében, de Kaiser asszony, de német médiában azt olvastam, hogy az Európai Emberi Jogi Központ egy olyan dokumentációt állított össze, amely arról szólt, hogy Irakban, Vaszrában a brit erők rendszeresen kínoztak rabokat. Ez egy igen komoly jelentés. Olyannyira, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság figyelmét is felhívták erre. Eh, akik befogadták ezt, és most vizsgálják az eh, ügyet. Úgy érzem, hogy, hogy igen gyakran van olyan, hogy először a saját házunk teljén kell rendet rakni és sepregetni, mielőtt másoknak prédikálunk. Szári úrnak mondom, Domszkis úr szerintem említette, hogy az Európai Unió támogassa pénzügyileg és minden lehető eszközzel a, a, a kínzás hát, elszenvedettek rehabilitációját szolgáló központokat legyenek azok az Európai Unión belül vagy kívül. Köszönöm, Veroniknak adom meg a szót vita lezárására. Köszönöm, elnök asszony, először is köszönöm a kollégáknak az érdekes megjegyzéseket, hozzáfűzött gondolatokat, és elmondanám nekik, hogy ahogy azt már említettem, az esetek többségében egyetértek a módosítókkal, konkrét módosítókra, 41-es és így tovább utadamszki szúr. Ezekre vonatkozóan mint pozitív jelzést terpel a szavazólistában, nincs ezzel bajom. Ezeket valahogy csoportosítani kell vagy azért, hogy, hogy mondjuk jogi szempontból tisztább legyen a megfogalmazás, de, de összességében az árnyék előadóknak mondom, igazából nehézséget a módosítóik nem okoznak. Hölgyem, bizonyos módosítókkal kapcsolatos fenntart társait értem, női jogok is így tovább, és így tovább. Éppen ezért természetesen támogatom ezt a felvetését. Ez ügyben nincsen közöttünk véleménykülönbség. Devesmaker úrnak mondom, hogy egy, egy nagyon sok helyen törölni kívánt a szövegből. Most az a kérdés, azt próbálom áttekinteni, hogy eh, azért mondja, hogy eh, töröljük, mert valami mást javasol helyette, vagy egész egyszerűen törölni a szöveget. Eh, ugye a módosítókból ezt nehéz összerakni, hogy egy valami jobbat javasol a törlés után, vagy csak magát a szövegrésznek a törlését. Az ön esetében ezért nehéz így követni, hogy most, most ezt mind törölni akarja, és aztán kiderül, hogy nem, aztán egy másik módosítóban megkiegészíti. De mindenképpen lesz egy árnyékelődői megbeszélés ez ügyben, ahol majd tisztázzuk a kérdést. Elnök asszony, azzal kapcsolatban, amit ön mondott, nos úgy hiszem, és ennek igaza van, akkor azt mondja, hogy legkonkrétabb dolgokat kell felvetni. A médiában, a sajtótájékoztatón, a vita során illusztrációkat használtunk, az magában a jelentésben, a jelentés szövegében szívesebben utalnék arra a, a, a jelentésre, hogy beszámolra, ahol rendszeresen használnak kínzóeszközöket, és így tovább, és így tovább, hogy a, az általános szöveg részben konkrétumokat, konkrét esetekre azért nem utalnék, éppen azért, mert hogyha túl rájuk a dolgot, túl sok példát hozunk, akkor bizony nem leszünk kiegyensúlyozottak. és így ez igazából az ellenkező hatást érné el, mint amit szeretnénk. A némentsém, tehát a, a pellengérállítás, megnevezés és, és szégyen behozás gyakorlata igen működhet, de nem mindig itt, itt meg kell találni az aranyközéputat. Persze vannak olyan szervezetek, akik besorolnak ilyen országokat. Igen, ezekre utalhatnánk. De a kínzó eszközök tekintetében egy felsorolás szerepelhetne, hogy pontosan milyen kínzőeszközökről beszélünk, de nem kell konkrét esetekre kitérni, hogy X cég Y országnak ezt vagy azt adta el. Ez nem a name and shame, vagy naming and shaming, ha nem, hanem azonosítjuk, pontosan meghatározzuk, hogy miről is beszélünk. Igen, köszönöm. Emlékeztetném önöket a jelentéssel kapcsolatos határidőkre. Most kidolgozzák a kompromisszumokat, február 6-án szavaz az AFET Strasbourgban erről. Aztán a tervek szerint a márciusi plenárisra kerül majd. Rendben, köszönöm. Köszönöm szépen, rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Az LKS aktualizált beszámolója sürgős fellépést igénylő emberi jogi helyzetekről. Szokás szerint különböző országok helyzetét tekintjük át. És Marokkó helyzetéről hallhatunk majd frissebb adatokat átfogó reform folyamat indult el a marokkói kormány intézkedései nyomán. Új alkotmányt fogadtak el 2011-ben. Például a médiaszabadsággal, sajtószabadsággal foglalkozó rendelkezései fontos fejleményt hoztak. Aztán Konkrét esetekről is hallhatunk majd az EKS részvételével. Alianus Le rendszert kritizáló újságíró sorsát követhetjük nyomon. Továbbá úgy tudom, hogy az EU és a Marokkóval foglalkozó albizottság egyeztetése is zajlanak. Január volt az eredeti terve látogatása, illetve ez februárra csúszott át a véleménynyilvánítás és a gyülekezési szabadság témakörében. Fontos ez a munka. Úgy tudom, hogy az elnökök értekezlete itt a tisztelt házban úgy döntött, hogy adhok delegációt indít az AFET képviseletében Nyugat-Szaharában. és arra készülünk, hogy amikor a delegáció visszaérkezik, akkor az AFET-tel egy közös beszámolót szervezünk majd. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy meghallgassuk, hogy mi az önök véleménye. Vahut képviselőnek adom meg a szót. Vahut asszony ön következik. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, jó napot! Ahogy említette, az emberi jogi demokratizációs, illetve kormányzati munkával foglalkozó albizottság ülése február 10-én következik. Ez az EU-Marokkó közötti társulási e, szerződés egyik következménye. Röviden bemutatom az ülésünk napi rendjét, hogy a fő témákat lássák és esetleg a részletekről is szólhatunk majd az ön által említett szempontok szerint. Jelenleg éppen egyeztetjük a napi rendet, most véglegesítjük a marokkói partnerekkel. És a tanácsi munkacsoport, a MAMA csoport elé is kerül a tagállamok tájékoztatására, aztán Rabatban és Brüsszelben civil társadalmi konzultációt szervezünk. Brüsszelben jövő héten kerül erre sor. Itt a véleménynyilvánítási szabadsággal foglalkozunk majd részletesebben. És egyebek mellett Alianuzla helyzetét is megvizsgáljuk Azután a gyülekezési szabadságról szólunk majd, illetve a kiszolgáltatottak jogai, a nők jogai, a migráns jogok, új helyzet van alakulóban a bevándorlás politika terén, illetve az idegenrendészetben Marokkóban. Az utóbbi, mint egy, egy évben a halálbüntetés kérdésében is új helyzet alakul. Azt gondolom pont múlt héten történt, hogy a többség és a, az ellenzék megállapodott arról, hogy a halálbüntetés eltörlését javasolja a kormánynak, más alternatívákat felkínálva. Talán nem kell önöket arra emlékeztetnem, hogy 2014-től 16-ig az ENSZ emberi jogi tanácsának a tagja lesz Marokkó. Tehát ez is egy olyan fejlemény, amely remélhetőleg lehetővé teszi, hogy eredményeket érjünk el az emberi jogok terén. Két konkrét ügyet szerettem volna megemlíteni. A legfrissebb fejlemények nyomon követését folytatjuk a következőben. A Lakome online főszerkesztője, Alian Uzla tárgyalását december 23-án kellett volna tartani, de elhalasztották február 18-ára. És az albizottságban erről is beszéltünk. Az EU rendkívül aktív ezen a fronton Marokkóban. A delegáció vezető, az EU nagykövet, mindenki megkereste a legmagasabb szintű marokkói vezetőket, a külügy, illetve az igazságügy miniszterét, és a jogi szakértők, illetve akik médiaügyekkel foglalkoznak, szintén felvetik a kapcsolatot a partnereikkel. Aztán a sajtótörvény szintén némi nyomást igényel a részünkről, mert nem halad olyan ütemben, ahogyan kellene. Szeretném megemlíteni, hogy decemberben az EU-marokkói társulási tanács hivatalosan tudomásul vette, nem hagyta jóvá, de tudomásul vette a 2013-17-es intézkedési tervet. Az egyik kiemelt intézkedés ebben a tervben éppen a sajtóról szóló törvénynek az elfogadása. Idén év végéig így szól a terv. Ezek tehát a kérdéskörök, amelyekről egyeztetünk. Ambíciózus reform zajlik, új alkotmány van 2011 óta. A végrehajtás terén nehézségek merültek fel, és ne feledjük, hogy a tavaly év nagyon nehéz volt. A kormányzati struktúrát tekintve Marokkóban. Csak nem fél évig ügyvezető kormány volt a koalíciós változások miatt. Úgy gondoljuk, hogy az októberi kormány átalakítás, tehát 2013. októberében átalakult a kormány, ez pozitív változást hozott előreléptek a reformok végrehajtásában, és ez pozitív az emberi jogok terén is. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Thank you. Other questions? Köszönöm szépen. vannak a kérdések? Nekem volna kettő. Legutóbb, emlékszem, amikor a marokkai helyzetről beszéltünk, nagyon nagy visszhangot kapott a médiában egy ügy, amikor megerőszakoltak egy fiatal nőt, és a törvényben az áll, hogy ha az erőszakolóhoz hozzámegy feleségül, akkor az erőszakolónak nem kell, illetve akkor az áldozatnak nem kell börtönbe vonulnia. Ezt nagyon erőteljesen bírálták, hogy a reform csomagban még ilyen törvény előfordulhat, hogy az áldozatot büntetik, nem az elkövetőt. Január 8-án eh, az Emberi Jogi Bizottság a marokkai parlamentben úgy szavazott, hogy ennek a cikknek, eh, a 475-ös cikknek a rendelkezéseit visszavonják, de azt is kimondták, hogy lesz majd egy szavazás az alsóházban, Kérem, hogy ezzel kapcsolatosan mondja el a véleményét. Második kérdésem. Megkeresett egy mozgalom, az ETEC globalizációs kérdésekkel foglalkozik, és felhívták arra a figyelmemet, hogy évek óta konfliktus feszül az a nőjogi aktivisták között, és azok között, akik mikrohiteleket nyújtanak ezekben a térségekben kisvállalkozásoknak, és az a bírálat fogalmazódott meg már 2011-ben, hogy a mikrohitel hálózatban eh, elterjedt a korrupció. Látom, hogy bólogat ismeri ezt eh, az esetet, de most megindult a koordináció, és eh, azok a nők, akik a mikrohitel szervezetek áldozatait védik, ők szólaltak meg az ügyben, hiszen nagyon sok nő nem tudja visszafizetni a hitelt, és ezért elazódósodott. Ezeket az aktivistákat beperelték, illetve bíróság eljállították, lehet, hogy öt év börtönbüntetés vár rájuk. A következő tárgyalás január 28-án lesz. Kérem, mondja el, hogy követi-e ezt az ügyet, valóban így van-e, és hogy a bíróság hogyan kezeli ezt a helyzetet, politikai beavatkozás történt-e. Igen, a 475-ös cikk volt a második dolog, amit fel akartam vetni, és pontosan ön is ezt említette, és mivel nagy nyomás helyezkedett nemzetközi szinten a különböző állami szervezetekre, ezért a parlament visszavonta ezt a rendelkezést, és most a plenáris ülésnek szavaznia kell erről. Egyeztetünk a marokkói féllel, mi is próbálunk nyomást gyakorolni a marokkói kormányzatra és a parlamentre, hogy ezt a megbotránkoztató cikket töröljék a törvényből. Úgy látom, hogy ez nem lesz különösebb probléma, nem lesz ezzel fennakadás. Ez az egyik olyan kérdés, ami kifejezetten szerepel nőjogi kérdésekben a napirendünkön. Ami pedig a mikrohitelek ügyét illeti, úgy gondolom, hogy egy hölgyről és egy úrról van szó, ők próbálnak segíteni a mikrohitel csalások áldozatainak. Az történt ugyanis, hogy ezek az intézmények olyan kamatlábakkal dolgoznak, amelyek akár 70%-ot is elérhetnek, és az aktivistákat most valóban megvádolták bíróság előtt eléggé súlyos vádakkal novemberben kezdődött el ez az esemény sorozat. Köszönöm, hogy felvetette ezt az ügyet. A delegációbeli kollégáim egyike követi a tárgyalást. Valóban egy hét múlva lesz a következő tárgyalás, követjük az ügyet. Köszönöm szépen, Dersia asszony. Szeretne-e hozzáfűzni valamit? Röviden mert a témák, amelyekhez hozzá akartam szólni, már elhangzottak. Hogyha jól tudom, akkor a szavazás a 475-ös cikkel kapcsolatban éppen ma kerül majd sorra. Márákesben mozgósították magukat a nők, és a marokkói kormány is reagált erre, tehát egyeztetnek egymással, ami pedig a mikrohiteleket illeti, több hónapja nagyon komoly állampolgári aktivitás bontakozott ki ezzel kapcsolatban. A marokkói EU delegáció nyomon követi ezt a kérdést, mert nagyon sok nő esett áldozatul a csalásoknak ezen a téren. Kifosztották őket. Tehát ez valójában egy eh, csalás volt egy hitelcsalás. És a marokkói hatóságok nem kezelték kellő súlyjal, kellő körültekintéssel ezt az ügyet. és a bíróság elé gyakran maga az áldozat áll, tehát nem a férj, hanem a feleség, aki ennek a csalásnak az áldozatává vált a véleménynyilvánítási szabadság kérdéseit veti ezt fel. Elfelejtettem, hogy ki az a blogger, aki börtönbe került emiatt. Az uniónak is segítenie kell ezen a téren, mert Marokkó nem állíthatja, hogy javul az emberi jogi helyzet, hogyha visszalépés tapasztalható a véleménynyilvánítás szabadságában, illetve hogyha újságírókat bebörtönöznek véleménynyilvánítási szabadság, illetve ezzel kapcsolatos ügyben. Tehát itt ellentmondás van. Then finally, Madame Vahut. Végül Vahut asszony. Igen. Szerettem volna pontosítani. Ali Anuzla ügyében emlékeznek, említettem az ő esetét, feltétele szabad lábra bocsátották időközben. Köszönöm. Okay, so then thank you and also thank you. Köszönöm szépen és köszönöm azt is, hogy eljött a körünkbe. Tudom, hogy eh, nagyon hasznos, hogyha a különböző országokban eh, történt fejleményekről beszámolnak. Egyiptomról és Tunéziáról hallgatjuk majd meg a leghisebb, legfrissebb híreket ma délután. A délelőtti ülést most lezárom. Délután eh, egy zárt ajtók mögötti tárgyalásról beszélünk majd az Oroszországgal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatosan. Aztán majd fél négykor megkezdjük a közmeghallgatást az orosz emberi jogi helyzettel kapcsolatosan, 11-kor pedig a kibővített bűró ülésezik.